tartunk, hiszen ezen fogunk dolgozni az elkövetkezendő hetekben és hónapokban. Köszönjük, Eston asszony! Hét módosítót kaptunk, állásfoglalást, és ezzel le is zárjuk a vitát. Az a zöldek, a liberálisok, az SND, az EPP, részéről, és holnap délben szavazunk. A következő napi rendi pontunk Brock és Galtieri urak jelentése az EKS szervezetének és működésének 2013-as évi felülvizsgálata. Brock úr kap először szót, mint jelentéstevő, négy percben. Elnök úr, Tisztelt asszony, Madridban eh, egy olyan megállapodás született a parlament, a bizottság, a tanács között eh, a főképviselő asszony jelenlétében, hogy kiépítsük az eh, európai külügyi szolgálatot a megfelelő struktúrákkal. A bizottság a tanács képességén, illetve illetékessége egy közös külügyi politikában testesülne meg. És eh, a három pozíciót eh, igyekeztünk felosztani. Lehet azt mondani, hogy a pohár félig üres, vagy félig eh, van tele. Én azt hiszem, hogy inkább félig tele van. Nagyon sok mindent elértünk az elmúlt másfél évben a szerkezet, a struktúra kiépítésében. És Szerbia, Koszovó nagyon jó példa arra, hogy milyen komoly teljesítményt nyújtott ez a szolgálat. És a szolgálat együttműködése is igen, szoros volt. Lehet, hogy az, az elnök helyettes vagy a bizottságjának nincs teljes mértékben tudatában, de azt tisztán kell látnunk, hogy a szomszédsági politika egy közösségi politika, és ennek a helye a külügyi szolgálat. A tanács köreiben azonban a dolgok nem feltétlenül haladnak jól. Mali esetében már októberben megállapodtunk, hogy egy missziót küldünk, de január végéig mindig semmi nem történt. Tehát gyakorlatilag egyik oldal sem vette komolyan a határozatot. A strukturális együttműködés sem haladt teljes mértékben kielégítő módon. Tehát végig kellene gondolni, hogy ezeken a dolgokon hogyan tudnánk javítani. A bizottság alelnöke egy külön kiemelt biztosi, biztosi funkciót tölt be a tanácsal szemben. Tehát a belső mechanizmust kell erősíteni, és a belső mechanizmusokat. Ennek meg kell történnie, és ennek során ki kell mondanunk, hogy ez a szolgálat az összes európai intézmény szolgálata, és nem az egyes tagállamok szent vára. Itt az egyes tagállamok küldenek követeket. 2013-ban normál eljárás keretében kell megállapítani, az elfogadhatatlan, hogy a tagállamok, amelyek a pozíciók 30%-át töltik fel, ezt eltérő módon tegyék. Itt egy egyenlő eljárás és egyenlő mértéket kell alkalmazni és e tekintetben javítani kell a delegációk, illetve a követségek feltöltését. Ami pedig a beszámolókat illeti, itt is adottak nehézségek, egyértelműen kell látni, hogy itt most akár kormányközi vagy közösségi részről van szó, mindig a követség játsza az adott helyen a főszerepet, és nem szabad itt kettős mércét alkalmazni. Úgy gondolom, hogy a jelentésünk hozzájárul ahhoz, hogy ezeken a pontokon segítséget nyújtsunk az együttműködésünk révén. Reméljük, hogy ez a jelentésünk megfelelő segítséget fog jelenteni javaslatok kidolgozásához, és remélem, hogy ősszel ismét találkozhatunk, megnézhetjük, hogy ebből milyen következtetéseket szűrhetünk le, illetve hogyan tudunk tovább lépni az egyelőre meglévő hiányosságokon. Köszönöm szépen. Señor Brock. Señor Brock. Köszönöm szépen, Brock úr. Nyilvánvalóan ön egy régi motoros itt a szakmában. Hat percet beszélt. Rendes körülmények között négy perc a bevezető, és két perc a lezárás. A bevezetőben öt percet kihasznált, úgyhogy a vita végén már csak egy percet kap. És ugyanez a szabály vonatkozik Kártyéri úrra is, mint társjelentéstevőre. Ő rajta múlik, hogy hogy osztja fel az idejét. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony. Az Európai Parlament jelentése azt célozza, hogy a külszolgálat működésének felülvizsgálatát segítsük. Az elmúlt évek alapján a problémákat, és az eredményeket egyaránt e, felsoroljuk, szembe vesszük. Az tagállamok és e, az Európai Unió tisztviselői ambiciózus céleket, e, célokat kellett elérniük. Azt szeretük volna, hogyha a külszolgálat valóban jól működik, és egy ambiciózus, olyan ambiciózus politikát visz, amelyet a parlament mindenképpen felügyelni tud, ezért szeretük volna, hogyha a bizottságon belül jön létre a külszolgálat. Alapvetően azt sikerült elérnünk, hogy a külszolgálat messze mm, menőbb hatáskörökkel rendelkezik, mint ahogy azt a bizottság szerette volna, de a parlament felügyelete nagyobb mértékű, mint ahogy azt a tanácsadó bizottság szerette volna. Így tulajdonképpen egy rendkívüli eszköze van az Európai Uniónak arra, hogy a külpolitikáját eh, végrehajtsa. Különböző eszközök eh, szinergiája biztosítható így a külszolgálaton keresztül. Az úgynevezett puha eh, hatalom az eszköze, főeszköze a külszolgálatnak, de például válságkezelés esetében katonai eszközökhöz is nyúlhatnak. Ez a jelentés nem kívánja alásni a 2010-ben elfogadott keretet, nem megerősíti a külszolgálatokat. Azért próbálunk rámutatni a fennálló problémákra, hogy a külszolgált valóban felnőjön a várakozásokhoz, hogy benne rejlő potenciált a legnagyobb mértékben ki eh, használjuk. 2010 óta alapvetően nem változott a megközelítésünk. Nem mondom el még egyszer, amit nagyra becsült kollégám Elmár már az imént elmondott, de mindenkit szeretnék biztosítani arról, hogy a racionalizáció, illetve az Európai Bizottság alelnökének a szerepe, a képviselő szerepének megerősítése, a delegációvezetők szerepének megerősítése, illetve az Európai Parlament felügyeletének a megerősítése, olyan alapelvek, amelyeket tiszteletben kell tartani. Szerintem ezek olyan javaslatok, amelyeket eh, el kell, hogy tudjon eh, fogadni a külszolgálat. Én tulajdonképpen, vagy mi tulajdonképpen csak azt kérjük, hogy a 2010-es eljáráshoz hasonló módon az Európai Parlament az átalakítások során is végig tájékoztatva legyen, hogy is bevonjanak a feladatba. Ebben bízom, főképviselőasszony, hiszen a külszolgálat a, a külpolitikánk végrehajtásának első számú eszköze. Köszönöm szépen. Eston asszonyi a szó, kérem, hogy reflektáljon a felvetett pontokra is majd. Köszönöm, elnök úr. Bizonyos vagyok abban, hogy nagyon érdekes és élénk vita tanulni leszünk, és majd, és szeretnék gratulálni Brock és Galtieri raknak. Egy nagyon végig gondolt és kiegyensúlyozott jelentését. Ferhasztat úrral együtt önök voltak a madridi politikai megállapodás atyai, még 2010-ben, amely létrehozta a szervezetet. A szolgálat létrehozása vonatkozó döntés létfontosságú volt, és köszönöm azokat a szavakat is, amelyeket a jelentésben, jelentésben írtak. Célunk az volt, hogy 21. századhoz illő európai szolgálatot hozzunk létre, amely az új kihívásokat képes kezelni hogy a tagállamok munkájához hozzáadott értéket adjunk, a külügyminiszterek munkáját minisztériumok kiegészítve. Erőségünk abban rejlik, hogy képesek vagyunk a válságokra választ adni, méghozzá sokkal szélesebb körben, rövid és hosszú távon is, akár humanitárius fejleményekre, biztonsági, politikai kihívásokra, katonai és polgári missziók elindítására, biztonság, a biztonság és a jólét érdekében. Két és fél évvel a szolgálat létrehozása után jó jogbízást mutatjuk, hogy modern működő szolgálat állt fel, és az EKS a legjobb diplomatákat és szakembereket vonzotta magához Európa egész köréből. Olyan külpolitikát folytatunk, amelyet Lisszaboni szerződés előtt senki sem tudott volna meghatározni. Most már látjuk a változásokat, és most már egyszerűbb meghatározni azt is, hogy pontosan mi is a célja az LKS-nek. Szerintem három fő elemben ragadható meg a, a mi munkánk. Egyrészt a szomszédságpolitika. Amikor hivatalba léptem, azt mondottam, hogy az Európai Uniót abban lehet meghatározni, hogy mire képes a közvetlen szomszédságában. Továbbra is azt gondolom, hogy példátlan ö, ö, hatáskörünk, hatásunk van a saját szomszédságunkban, és ezt a potenciált ki kell aknáznunk. Másodszorban az átfogó módszertan három a, a területet kombinál az Európai Unió külpolitikája eszközrendszerében is, a, a jogállamiságot támogatva, a katonai támogatás, a, a, a, a diplomáciai munkaterületén ezek a missziók nem csak a szimptomákat tudják kezelni egy válsághelyzetben, hanem annak, annak okait is, és hosszabb távon is képesek helyben maradni, támogatva a stabilitást. A kritikus tömegről annyi mondott, hogy a világ legnagyobb gazdasága vagyunk, és ez bizony számít. Olyan kollektív hatásunk van, amelyeket a tagállamok maguk nem tudnak elérni. Ezért van az, hogy az Európai Unió vezeti a szomáliai munkát, Szerbia Koszovó ügyében is, valamint a nuk, a iráni nukleáris téma kezelésében is mi vezetjük a munkát. Kulcsfontosságú területek ezek. Örülök, hogy jelentés oly sok területre tért ki, nagyra törő módon határozva meg feladatainkat, és köszönöm, hogy tükröztek, reflektáltak az átfogó módszertanunkra. Javutani kell és gyorsabbá tenni a kül- és biztonságpolitikai tevékenységünket és koherenciát kell biztosítanunk a szakpolitikák külső hatásait összefogva. Bátorít ezen túl a a tagállamok értékelésének pozitív hangvétele is. Az a célunk, hogy az intézményeket egy irányba húzzuk, és ezzel maximalizáljuk a hatásainkat, és csökkentsük, minimalizáljuk a állampolgárat terhelő költségeket. A következő hetekben e jelentés vitája során nem csak a munkánkat szeretném bemutatni, hanem arra is koncentrálnék, hogy a rövid távon, hosszabb távon miben tudunk javítani. Gyors nyereségek is elérhetőek, ám a középtávú változásokhoz is kell bizonyos kiigazítási munka a következő ciklusra felkészülvén. Ezek az ajánlások azt szolgálják, hogy a szolgálat hatékonyságet javítsák. Széles körben szakpolitikai változásokként is értékelhetőek ezek. A Lisszaboni szerződés óta a külös biztonságpolitika közé is egyhangú többséget megkövetelő terület. Itt, tehát ha nincs politik megállapodás a tagállamok között, akkor a mi politikai szerepünk korlátozott. Az egyik kulcsfontosságú feladat nem csak intézményi külpolitikánk alakításai globális hálózatban, hanem az is, hogy a konszenzus építésben a tagállamok közös stratégiák és rangsorok létrehozásában önökkel és a bizottsággal együtt vezető szerepet vállaljunk. Az EKS támogat a, engem ebben a feladatomban, és a bizottság alelnöki posztja is segíti ezt a munkát ezt a szinergiát. A parlamenttel való partneri viszonyunk nagyon fontos eleme a sikeres munkának. A, a politikai érhetőség javított a munkánkon. Az eszmecserénk a delegáció vezetőkkel rendkívül fontos gyakorlat. Ezt a parlament is nagyon értékeli, meg jó magam is, meg mindazok, akik megjelentek önök előtt kiváló együttműködésünk volt a választási megfigyelési missziókban is, és köszönöm, hálás vagyok a parlament által kifejtett, etére kifejtett munkának. Minden szinten intenzívebbé vált a munkánk, például a titkos információk cseréjének érzékeny témáját illetően is. Az én menedzsment csapatom nyitott önökkel szemben minden témában, és rendszeresen részvevünk az önök ülésein is. Több mint száz ilyen ülésen vettek részt munkatársaim csak 2011-ben és a delegáció vezetőknek is nagyon hálás vagyok, akik oly sok munkát fejtettek ki, és a önök utazásait segítették. Ám továbbra is nyitva állok a működés javítására tett lépések irányában. A jelentésben három konkrét témára koncentrálni. Az első az egy működés a bizottsággal illetve a, a szolgálat működését illetően. Az LKS és a bizottság között együttműködés önök is utaltak a nyitó nyilatkozatukban. Saját nézetem az, hogy sokszor alábecsüljük azt, hogy milyen nagy előrelépések történtek a jó megoldások megtalálásában, azon változások a válaszolva, amelyek az EKS felállítása után történtek. Ha visszatekintünk, lehet, hogy alábecsültük azt, mekkora munkát igényel majd mindez. Ugyanakkor ajánlás, a jelentés ajánlásainak megfelelően olyan terület ez, amelyet tovább kell vitatnunk a bizottsággal, beleértve azt a kérdést is, hogy gyakrabb, hatékonyabb módon kell használni a külügyi külpolitikai bizottsági munkát az én vezetésem alatt. A Csosz biztos úrral például együttműködtünk Mongólia és Kína témájában, és létfontosságú szerepet játszik a Myanmar burmai Task Force-unkban is Cecilia Manström és Nelly Cruz és jó magam együtt hoztuk össze a, a a téged. Antonio Kályan nagyon szoros munkatársam, sok Task Force-nak több száz üzleti vezetőt támogatásot megszerezve az átmenetben levő országok támogatására. Misa Bárnyi és jó magam az Európai Tanács védelmi iparral szolgáló vitájában szóltatunk fel. Georgieve asszony pedig a szíriai válságra adott válaszunkban fontos partner, illetve Andres Pibászkal és Füleúrral is napi együttműködés munkát folytatunk. Nagyon hálás vagyok ezért nekik. Az EKS e e szerepe mennyire stratégiai fontosságú, abban a szempontból, hogy következetes legyen a külügyi politikánk célkitűzései. Ezen kívül nagyobb átláthatóságra van szükség a fő képviselő hivatalát kapcsolatban is. Sokkal struktúráltabb megközelítésre van szükség, hogy ez a képviselet teljes mértékben megvalósuljon nemzetközi ügyekben. A tagállamok külügyminisztereinek a külön missziók felhatalmazása külügyminiszterek együtt utazása és csapatként egy-egy európai üzenet továbbítása legalább ennyire fontos. Végezetül pedig, ami a strukturális kérdéseket és a szolgálat működését illeti. Elég hosszú utat jártunk be, ezt el kell ismerni, de még mindig sok feladatunk van. A polgári és katonai missziónkból igyekszünk minél többet kihozni, Pristinában, Mogadisúban, Kabulban, Bagdadban, Bamakóban, és én üdvözlöm az önök javaslatát a döntéshozaltal operatívabbá tételére vonatkozóan, valamint a felelős szolgálatok integrálására vonatkozóan. Igyekszünk a tagállamokkal való eljárásokat egyszerűsíteni. Ez egy nagyon fontos terület a decemberi csúcs előkészítése szempontjából is a belső struktúrákat, a beszámolási kötelezettségeket is pontosítani kell. A 2014-es költségvetésben én javasolni fogom, hogy a felső tisztség, magas beosztású tisztségviselők számát csökkentsük a középszint javára. Természetesen az önök figyelmét is felkeltette, épp úgy, mint a tagállamokét, a felvételek kérdése, hiszen a munkatársak színvonala határozza meg a mi szolgálatunk eredményességét, és ez vonatkozik a mellettem, illetve a mögöttem ülő kollégákra is. Én szeretnék gratulálni a menedzsment csapatnak, hogy az elmúlt három évben ilyen szorgosan dolgoztak ezen. A hamarosan elkészülő jelentésünkben, amit önöknek benyújtunk, jó előrelépést nyugtáz, és egyértelműen javult például a vezető pozíciókban a nők aránya. Az EKS tisztviselők 18%-a 2012 óta újként csatlakozott ezek a tagállami tisztviselők, és azokból a tagállamokból viszonylag kevesebb a felvétel, ahol a bizottságnál, illetve a tanácsnál dolgoznak hasonló pozícióban. A nők aránya 24 százalék, és ez tovább fog növekedni 2013 során is. Schmidt úr helyettesünk nagyon aktív a különböző hálózatok kiépítésében, és nagyon szorosan együtt működök a nemzeti diplomáciai testületekkel. Fontos, hogy állandó tisztviselők dolgozzanak helyben, és fontos, hogy a tisztviselők számára megfelelő pálya képet tudjunk kínálni. Nagyon örömömre szolgál, hogy jövő héten az EKS Post kiadványt megjelentetjük, és ez rendelkezésre áll az összes intézménynek, és ugyanez vonatkozik a horvátországi diplomatákra is. Természetesen a források mindig szűkösek, és a felvizsgálat során a költségvetési helyzetet is figyelembe kell venni. Én nagyon köszönöm a parlament támogatását. Tudjuk, hogy a bizottság és a tanács részéről nagyon sok tendőnk volt, és még mindig mértékben támaszkodunk a tanács támogatására, az új feladatok látásában. A szolgálat nagyon fontos, hogy jelen legyen a különösen nagy kockázatot jelentő helyeken is. Új delegációkat tervezünk Líbiába és Myanmarba. Mindez azonban óriási és elkerülhetetlen biztonsági költségekkel jár, ez tavaly 13 millió eurót tett ki a feszültség gócokban. Tehát nagyon nehéz a megtakarítási lehetőségeket feltárni, ugyanakkor ahogy előre lépünk, igyekszünk a helyszínen is szorosabban együttműködni. És a konzuli védelmi tevékenységekre, a biztonsági tevékenységekre éppen úgy vonatkozik. Nyilvánvalóan az átállás nem egy, egyik napra, a másik napra fog meg történni. Én üdvözlöm a jelentést, és mint ahogy a javaslatomban is említettem, itt egy működőképes szolgálatra törekszünk, és én nagyon hálás vagyok a parlament ebben nyújtott segítségére, segítségét, és remélem, hogy ez a pozitív segítség és hozzájárulás az én megbizatásom alatt is azon túl is rendelkezésre fog állni. Köszönöm szépen. Eston asszony és az első hozzá szólónk Nevski asszony a Költségvetési Bizottság részéről. Tisztelt biztos asszony, az elmúlt két évben az európai külügyi szolgálat struktúrájával többször foglalkoztunk, és azt hiszem, hogy a az európai közösségi diplomácia egyik fő pilléreként üdvözelhetjük. Az európai delegációk finanszírozása eh, az európai stratégiai érdekektől függ, ahhoz, hogy a szolgálat el tudja látni sokrétű feladatait, és hogy optimálisan fel tudjuk használni a rendelkezés álló forrásokat. A lefaragások, a szükséges lefarágásokat tekintettel a tagállamok külügyminisztériumaival szorosabban kéne együttműködnie a szolgálatnak tapasztalatcsere, szakértők cseréje tekintetében és így lehet érvényesíteni az európai prioritásokat. Végezetül pedig szeretném felkérni a szolgálatot, hogy egy földrajzi egyensúlyt valósítson meg konkrétan a közép-kelet-európai országokból több munkatársat kellene felvenni, és üdvözlöm a nemek közötti esély egyenlőség szempontjának figyelembe vételét. Itt most ez a jelentés lehetőséget terem számra, hogy végig gondoljuk Európa nemzetközi szerepét. Kolléga. Köszönjük, kollégina. Most pedig Kalfin urat, mivel nem látom a szülésteremben, aki a következő lett volna, a Költségvetési Ellenőrzés Bizottság nevében kellett volna hozzászólnia, talán még csatlakozik hozzánk a vita során. Így tehát a frakció hozzászólókkal folytatjuk. Elsőként két percben Salafranca úr a néppárt frakció nevében. Köszönöm. Elnök úr, főképviselőasszony, hölgyeim és uraim. Szeretnék először is Brock és Gátyéri uraknak gratulálni, kiváló ajánlásokat tettek az asztalra. Ezen ajánlások részét képezik a tanács 2010-es döntésének, miszerint három év után eljött az ideje annak, hogy javítsunk a külszolgálat működésén. Először is teljesen működő, operatív külszolgálattal rendelkezünk, így dicséretet érdemel a főképviselő asszony és az ott dolgozók munkája. Ugyanakkor hangsúlyoznám azt is, hogy A tanács megfelelő forrásokat kell, hogy rendeljen a célokhoz. Nem várhatunk csodákat, mert korlátozottak az erőforrásai a külszolgálatnak. A Dán diplomácia költségvetésével kell bejárni az európai külszolgálatnak, nagyjából ugyanarról az összegről beszélünk. Politikai és tanácsadó értelemben megerősítettük a főképviselőasszony hátterét, talán gondolok itt például az egyiptomi munkacsoportra, Task Force-ra, vagy itt volt például a spanyol királyság és jemeni Jemen közötti megállapodásra ügyekben. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tagállami diplomatákat közösségi célokra is felhasználhassuk, akár csak az európai intézmények nél dolgozókat. Modernizálnunk kell, fontos, hogy az Európai Unió egységes hangon egységes álláspontot képviseljen, ez, ez lehet a külpolitikánk következetességének a kulcsa. A nem kívánatos eseményeket így elkerülhetjük, mint ami például Szírió esetében is sajnálatosan tapasztalható volt. Köszönöm. Köszönjük Salafranca úr, Gomez asszony a szocialista frakció nevében a következő. Köszönöm szépen egy intézmény felépítése alapjaiból egyáltalán nem könnyű feladat, ezért köszönet illeti Eston asszonyt és a ebben lépkedésben részvevőket mindannyiunk részéről. Az elmúlt évek során az LKS megtette első lépéseit, ambiciózus jövőképpel bíró feladat meghatározás alapján olyan közös külpolitikát folytat, amely az európai értékeket jelenti meg, és az Európai Unió stratégiai érdekei tükrözi világszerte. Nem szabad ez haboznunk, ezt elismervén, és azt is látni kell, hogy a főképviselő asszony egy szakpolitikai és eszközrendszer koordinálásáért is felelős, amelynek külső hatásai lehetnek fejlesztés, energia, közlekedés, humanitárius segélyezés, sorolhatnám a szakpolitikákat, amelyeket koordinálnia kell külső vetület illetően. Ugyanakkor a bizottság alelnökeként nagyon fontos feladat szerepkört köz, tölt be, megfelelő forrásokat szervezve, és az egyes kollég, bizottsági kollégiumok támogatását megszervezve. Fontos, hogy a asszony kihívja az egyes tagállamok kormányait és a biztosokat, megfelelő válaszokra kényszerítve őket. A kutatás és a fejlesztés és védelmi politika tekintetében is nagyon fontos lépéseket kell meglépnünk. A tagállamok egyes forrásokat jobban tudnak felhasználni, hogyha közösen szervezzük ezeket, racionalizálva a felhasználásukat. Európa így tud válaszokat adni azokra a kívásokra, amelyeket nemzetközi porondon érik. Végül pedig a tevékenységeinket irányító legfőbb elv az emberi jogok védelme, a demokrácia és a béke védelme kell legyen világszerte. Van egy emberi jogi főképviselőnk már, támogatnunk kell az ő feladatkörének ellátását, megfelelő eszközökkel is, eh, eszközöket is biztosítva. A harmadik országokkal való emberjogi párbeszédeink, például Kínával, Oroszországgal, Indiával, Egyesült Államokkal, kulcsfontosságú partnereinkkel, tehát rendkívül fontosak, átadhatóak kell legyenek, ezen fő célokat kell kövessék. Köszönöm szépen a liberális frakció nevében két perben Neitz Eitenbrook asszony kap szót. Főképviselő asszony, a Lisszaboni szerződéssel az európai közös kül- és biztonsági vagy védelmi politika eh, felnőtt korba lépett. Így is mondhatnánk. Ez ennek egyik alapja az, hogy európai közös diplomáciai testület álljon fel. Persze nem hívhatjuk ennek, hiszen csak a tagállamoknak van diplomáciai testület, ezért hívjuk külszolgálatnak. Ugyanezen okból nincsenek uniós nagyköltségek, hanem EU-s delegációk vannak külföldön, és ők az, ezeket vezetőket nem nagykövetnek hívjuk, hanem delegációvezetőknek. Apró kis részletetnek tűnik ez, ugyanakkor jól mutatja, hogy a tagállamok külügyminisztériumai hogyan viszonyulnak a külszolgálathoz. Eleinte nem szívesen működtek együtt ezzel az új fiúval. Maga az, hogy létrejött egy viszonylag jól működő európai külszolgálat, két, illetve bocsánat, három évvel a létrejötte után ilyen jól működik, viszonylag jól működik, ez már önmagában is óriási teljesítmény Igazi kis csoda, aminek örülnünk kell. Persze van bőven javítani való ezen. Az, hogy ön egyszer főképviselő, a külügyi tanács elnöke és az Európai Bizottság eh, alelnöke ember feletti erőt és eh, képességeket eh, kíván öntől. Tudjuk, hogy milyen kitartó, na de hát legyen e emberek vagyunk, talán az ön helyettesei politikailag is e, tudják a főképviselő státuszt helyettesíteni néha. Rugalmasságra van szükség éppen ezért, annak érdekében, hogy a gyorsan változó helyzetekhez igazodni tudjanak és hogy az átfedéseket, megkettőzéseket elkerülhessék, az uniós intézmények között ne végezzék ugyanazt a munkát egyszerre. Köszönjük, kollégina! Két percre megkapja a szót a zöldek nevében Brentner asszony. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm Esten asszonyt. A kollégákhoz eh, hasonlóan én is eh, méltányolom, hogy eh, milyen eredményeket ért el az elmúlt három évben de mindig mondhatjuk, hogy mindenen lehet javítani. Remélem, hogy ezt a felülvizsgálatot egy komoly feladatnak tekintés, nem csak valaminek, amivel kipipáltunk egy feladatot. Egy-két dolgot szeretnénk megvilágítani. Az egyik fő célkitűzése a szolgálatnak, és ezt ön is említette, hogy az EU a legjobb, vagy az egyik legjobb szereplő legyen a konfliktus helyzetek megoldásában, a válsághelyzetek megoldásában. És e tekintetben Szerbia és Koszovó egy sikertörténet, de például Burma, Myanmar, Jemen, azt hiszem ott is nagy teljesítményt nyújtott a szolgálat, de lehetne ezen javítani. Önnek a bizottság alelnökeként ezt a szerepét komolyabban kellene venni, és talán a struktúrákat is másképp lehetne alakítani. Pufoszki úrral erről már tárgyaltunk, és a három, ő is azt mondta, hogy a három évvel ezelőtt kialakított struktúrát ő nagyon kemény munka eredményeként dolgozta ki, tehát ezért méltányoljuk, de azt hiszem, hogy most elérkezett az ideje annak, hogy kiépüljön az a struktúra, amiről három évvel ezelőtt szó volt, és ez lehetővé tenni az EU számára, hogy a krízis helyzetekben megfelelően tudjon fellépni. Örülök, hogy azt mondta, hogy ne legyen túl sok átfedés a csúcson mond, akik viszont a gyakorlatban dolgoznak a helyszínen, nincsenek elegendően. Ezt mindenféleképpen a 2014-es költségvetésben figyelembe kell venni. A nemek közötti egyensúlyt is említette, egy akciót tervre van szükség az akadályok felszámolására, ugyanis véleményem szerint a diplomáciában a nők számos akadályjal kell, hogy szembenézzenek. Tehát a felvizsgálatnak ezt is érintenie kell. Végezetül pedig ön egy szemében három funkciót lát el gyakorlatilag, úgyhogy nyugodtan delegáljon, és akkor nem éri az a vád, hogy nem, nincs ott mindenütt, és nem végez el mindent. A konzervatív frakció nevében két percben dr. Tánok úr kap szólt. Köszönöm, elnök úr. Kezdetekben szkeptikus voltam az EKS jövőjét illetően, ugyanakkor a tagállamoktól elfogadható szintű hatalmat vonna el, gondoltam én. Ám ö, csökkentek kritikájam Eston asszony munkáját látva, úgy tűnik hozzáadott értéket hozhat a szolgálat azon konszenzusos területein a külpolitikának és a, a, a KKBP-nek, ahol minden tagállam egy hangon tud felszólalni, és ahol nem versenyezünk a NATO-val. Például szankció szervezve Irán nukleáris programjával szemben, aztán a kiváló munka az tai ügyben, a szomelei partmerti kalózkodás elleni fellépésben Mali, Burma, sorolhatnám, és a legutóbbi koszovói szerbiai megállapodás áttörése is, amihez gratulálni szeretnék a főképviselő asszonynak. Ezek a sikerek mutatják pontosan azt, mit várunk az EKS-től. Azt, hogy éljen a méretgazdaságosság előnyeivel, jó munkát végezve, megfelelő paramét, pontos paraméterek mellett. Ugyanakkor az LKS jogosítványait ez a jelentés növelni, egyfajta ö, hatalmi ö, kört adva neki. Nem, meged, nem, a frakció nem engedné meg, hogy battlegroupokat vessen, be a, ö, ez a szervezet katonai beavatkozásra. A KKBP ügyekben egyhangú többsége van szükség. Nem szabad megengedni, hogy ugyanazon francia és brit csapatokat a tagállamok kormányok hozzárulása nélkül vessenek be katonai missziókban. A tagállamoknak más és mert prioritásai, költségvetései és geopolitikai aggályai vannak, ezért nem megengedhető, hogy nagyon költséges és veszélyes missziókra ügyessenek egy tagállam egyezése nélkül. A tagállamok és a tanács kell, hogy döntsön ezekben. A, a soros elnökség nagyon fontos eleme ezeknek a kereteknek. Ha ezeket a kereteket megválasztathatjuk, akkor csak azokat a hangokat erősítjük, amelyek arról szólnak, hogy az EU struktúrában nincs elég demokrácia, nincs számon kérhetőség. Valamint a relax hagyománya újra kell vizsgálni. Vajon a panamai miért, van, miért nincs Panamában delegációnk, és miért van egy nagy delegációnk Barbadosban? Milyennek az oka? Köszönjük. Tenők úr, egy kékkártyás kérdés látok? Alexander, hogyha megadom neked a... Alexander, hogyha megadom neked a szót, akkor... Nem. Olyanoknak nem adom meg a kék kártyát, akik után úgyis szót kapnak. Hiszen akkor újra csak ugyanazok beszélnek. Ezt meg kell értened. Másfél percre következik Dartmouth úr az EFD frakció nevében. EAS is the EU's A külszolgálat tulajdonképpen az EU diplomáciai testülete, amely azon a e, feltevésen alapul, hogy a 27 tagállamnak közös érdekei vannak. Ez óriási tévedés. Líbiában például 8 európai ország vett csak részt fellépésben, nem 27. Ezek közül egy nem is az EU tagja volt. A 27 tagállam nem a, a szándékozók, hanem a nem szándékozók koalícióját alkotják. Elképesztő pénzpocsékolásnak tartom ezt a külszolgálatot. Jól fizetett emberekről beszélünk, túl fizetett emberekről. Közel száz hivatalnok többet keres, mint a brit külügyminiszter. A jelenlegi válság közepette az Egyesült Királyságnak nagykövetségeket, konzulátusokat kellett bezárnia. Miközben hozzá kell járulnunk, nem is kevés pénzzel az Európai Unió külszolgálat működéséhez azért, hogy egy olyan külpolitikát folytassanak, amely nem, mondom még egyszer, nem a miénk, nem a sajátunk. A külszolgálat egy újabb iskola példája annak, hogy Nagy-Britannia uniós tagsága éppen, hogy kis csökkenti a beadásunkat a világra. Köszönjük. Willy Meyer következik a GUE frakció nevében. Bueno, nuestro grupo tuvo muchas reticencias y las sigue teniendo en la creación de este servicio europeo. Köszönöm. A frakciónk nem nagyon szívesen támogatta a szolgálat felállítását a struktúrája, a hatásköre miatt, illetve hogy milyen beszámolási kötelezettséggel tartozik a parlament felé, illetve nem tartozik. A nemzeti parlament felület alatt állna, és ez egy súlyos probléma, hogy ez nem valósul meg, illetve az, hogy komoly átfedések vannak a külügyi szolgálat, az európai és a tagállami diplomáciai testületek működése között. Sokkal világosabban kéne megfogalmazni a külügyi szolgálat szerepét. Egyelőre még messze vagyunk attól, hogy egy következetes európai külügyi politikáról beszélhetnénk. A külügyi szolgálatnak kellene elősegítenie az európai közös külügyi és biztonsági politikát, nyilvánvalóan mindenféle jövőbeni külpolitika, a fegyvercsökkentés és a politikai megoldás a konfliktus helyzetekben kell, hogy elő térben álljon. Köszönöm, akkor ezzel lezárhatjuk a frakciók részéről a hozzászólásokat. Most az egyéni hozzászólók nevében először Potasjovics elnök úr. Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt főképviselő asszony! Azzal kezdeném, hogy az EKS gyakorlatilag nulláról indult két és fél évvel ezelőtt, és azóta bebizonyította, hogy egy hatékony és eredményes szolgálat. Szeretnék a szerb és koszovói helyzetre utalni, az Irán atom projektre, illetve a szomáliai kalóz helyzetre. A keleti partnerséggel foglalkozó elnökhelyettesként én elégedetten állapítom meg, hogy a keleti partnerség is szerves részét képezi az EKS-nek, ami pedig az EU delegációkat illeti az EU partnerségi politikájában, ezt is pozitívan ítélhetjük meg. Ugyanakkor viszont szeretném arra kérni, hogy a delegáció vezető pozícióját erősítse meg, legalább azzal, hogy alacsonyabb szintekre delegálnak bizonyos funkciókat de természetesen mindig mindenen lehet javítani. Szeretném a figyelmét felhov, felhívni az Amnesty International jelentésére, amely kimondja, hogy az EU kevésbé hatékony az emberi jogok érvényesítése terén, mint az LKS létrejötte előtt volt. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Jakon Szari. Köszönöm szépen, elnök úr. A világban a hatalom megosztott. És megosztott lehet az Európai Unió, és ezért fontos, hogy külügyekben egy hangon szólaljunk fel, tudjuk koordinálni lépéseinket. Ezért fontos az LKS és az, hogy még hatékonyabban működjön. Eston azt nagyon sokat tett ennek érdekében, és a történelmi sikernek tekintető az LKS létrejötte és működése. Ugyanakkor a, sokan azt mondják talán joggal, hogy a masszív bürokrácia fogjává vált, csak és ebben nem tudta mindig azokat a szakpolitikákat úgy végrehajtani, ahogy és amelyeket akart. Ezért fontos, hogy a, csökkentsük a bürokráciát, a, a párhuzamos munkavégzés, párhuzamos hatásköröket, szüntessük meg, és szervezzük meg jobban a munkát a tagállamok és a különféle szereplők között is. Fontos, hogy az LKS közelebb kerüljön az állampolgárokhoz is működése során, és javítsuk cselekvéseinket a konzul, konzuli munkában is. Például, ha, amikor egy finn párt és egy osztrák férfit Jemenben elraboltak, nem volt számra teljesen világos, hogy az EKS részt vette a szabadon bocsátásokba, vagy inkább a tagállamokra vetült ez a feladat. Jó példa ez ezekre a kettőségekre. Köszönöm mindenképp a munkájukat. Köszönöm szépen másfél percben. Lambsdorff úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy három évvel ezelőtt Franciska Brandner és jó magam a, egy átmeneti platformot hoztunk létre tudományos szakemberek, jövőbeli diplomaták bevonásával, megvitatva ennek a szervezetnek a potenciális jövőjét. Néhány gondolatunk, amelyet akkor felvetettünk, ma is napirenden van. Például a politikai helyettesek szerepköre. Akkor azt javasoltuk, tehát nagyon világosan kitűnt, hogy nem lehet a, mindenhol jelen a főképviselő asszony. Ez egy lehetetlen feladat volna három, egyszerre három hatáskört betölteni, ezt lehetetlen, anélkül, hogyha komoly politikai helyettesek nem működnek. Ez egyik pontja most a parlamenti ajánlásoknak ma is. A másik dolog, amit megvitattunk, és amit észre is hajtottak, a vezetői struktúra létrehozása, ahelyett, hogy egy mindenható főtitkár helyett, ahogy más hasonló szervezetekben, inkább a szürke eminenciások szerepkörét szeretük volna javítani, szeretünk volna lehetőséget adni önnek arra, hogy a legtöbb forrásból, a legtöbb információ be tudja szerezni vezetői funkció ellátásában. Ha ez módosul is, az, az alapelv érvényben marad továbbra is. Utolsó gondolat, tart. Muth úr említette, igen, a tagállamok bezárnak nagykövetségeket és konzulátusokat. Igen, Épp ezért tud hozzáadott értéket hozni az LKS, hiszen a tagállamok ezáltal továbbra is kapnak képviseletet azon országokban, ahol bezárják nagykövetségeiket. Köszönöm. Köszönöm szépen, és külön köszönöm, hogy megértő volt egy kollégával szemben. Luna csak asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, én is szeretnék gratulálni Eston asszonynak és kollégáinak ahhoz, amit sikerült elérniük a, másfél, a két és fél év alatt, ami nem egy gyerekjáték ez mindenféleképpen elismerendő. Viszont most egy, amikor egy struktúra kiépült, egy szolgálat, akkor először a vezetőket vezet, nevezik ki, és utána gondolkodik el azon, hogy egyáltalán a működés hogyan történjen a gyakorlatban. Tudom, hogy nem volt könnyű feladat, és ez ember feletti erőfeszítést feltételezett, nyilvánvalóan ezt nem kritikának szántam. Az EU követségeket nem hívjuk követségnek, hanem delegációknak. Ez lehet, hogy a jövőben megváltozik. És külön szeretném megköszönni, ahogy a koszovói és a szerbiai helyzetet sikerült megoldani, és a két felet a tárgyalóasztalhoz leültetni és megállapodásra késztetni, én ezt jelentéstevőként mondom ebben az ügyben. A külügyi szolgálat összes lehetőségét azonban nem aknázták ki, és ezek a lehetőségek az egyhangúsági szabályokban rejlenek, ami a tanácson belül döntéshozatalt illeti, illetve abban, hogy a tagállamok nem igazán akarják, hogy a külügyi szolgálat egy valóban központi szerepet játszon a külpolitikában, és ezért nem önt illeti a vád, hanem másokat egy kiegyenlítettebb, simább struktúra mindenféleképpen szükséges lesz, és én értem, hogy szeretne minél több nőt látni a külügyi szolgálatban, de ez legalább, ehhez legalább annyira fontos, hogy a tagállamok is minél több nőt jelöljenek, és ezzel megkönnyítsék az ön dolgát ez ügyben. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Attól tartok, hogy túl futott a hozzászólás időn. Kovál úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Alelnök asszony. A külszolgálat munkáját Ukrajnában, Moldovában, Belarusban eh, szorosan figyelme követi a közszolgálat munkáját, és, és ezek azt hiszem sikertörténetnek számítanak. Azt láthatjuk, hogy a külszolgálat az európai tájkép részévé vált. Közös, a jövő közös Európájában nagyon fontos partnerünk lehet a külszolgálat. Mi hiányzik? Meg kell erősítenünk a külszolgálatot ez a mérsékelt hozzáállás lehet a, a siker titka. A nők jogairól sokat beszélt, de mi van a keresztények jogaival, akiket jó néhány régióban üldöznek, és akik számítanak a mi támogatásunkra, és számítanak arra, hogy ön felszólal az érdekükben. Jobb kiegyensúlyozottságra van szükség, Lengyelország ugyanis igencsak alul reprezentált statisztikailag a külszolgálatban. Hogyan is lehetne sikeres a külszolgálat, anélkül, hogy megfelelően reprezentáltak vagyunk. Köszönjük, Kovál úr! Van Heke úr egy percben a következő hozzászóló parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sajnálom, de a a konszenzussal szembe kell mennem. Én nem értek azzal egyet, hogy a külszolgált jól működne. Szerintem egy igazi tanulmánya annak, hogy hogyan nem szabad a dolgokat csinálni. És az európai intézmények labirintusában a külszolgáltat kell elsők között megszüntetni. Az ajánlások többségével egyetértek, hiszen javítást, javulást várnak. Ugyanakkor még hogyha a visszaélések eh, legkirívóbbjaival valamit kezdünk, és még hogyha Esten asszony nem sokára nyugdíjba is vonul, akkor is, hogyha a túlzott eh, és túlfizetette európai eh, diplomáciai testületet eh, megnyírbáljuk, az sem változtat a helyzeten. Nem vagyunk egy federális berendezkedésű unió, nincs közös külpolitikánk, nincs közös diplomáciai testületünk, erre még nem állunk készen. Ez lehet, hogy sajnálatos, de évente eurók százmillióit pumpáljuk egy teljesen haszontalan projektbe. Tiene un minuto y medio para... Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk másfél percben Jean úr. Köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony a külszolgálat, akinek, amelynek a működésével működünk. A Lisszaboni szerződés után jött létre. Ne felejtsük el, hogy egy aktívabb diplomáciát és védelmi politikát várnak tőlünk az, az emberek, így tehát ez egy pozitív fejlemény. Három évvel a létrejötte után egy közös diplomáciai kultúra kezd kialakulni. Ugyanakkor az ajánlásokat támogatom, a kiváló előadók, Gátyér és Brok urak eh, kiváló ajánlásokat tettek, ugyanakkor hangsúlyoznám a polgári és katonai missziók ügyét, minden ilyen missziót eh, láttam saját szemeimmel, a tervezés túlságosan bonyolult, eh, hibákkal terhelt, a koordináció nem kielégítő, rugalmatlanság, jellemzi ezeket. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezen javítsunk, hiszen különben láthatóságunk és hitelességünk csorbát szenved. Főképviselő asszony, eh, az Európai Bizottság alelnökeként szólok most önhez. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság működése, eh, gépezete jóval hatékonyabb legyen, főként amikor a külszolgálatról van szó. Köszönjük, Danzsan úr, egy percre Mária Munyiz kap szót szocialista frakció részéről. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament ajánlásaiban két dolog különösen üdvözlendő. Először is az, hogy segíti a jobb együttműködést a, a bizottság és a tanácsitkársak között, másrészt rugalmasabb szerepkört követel meg, követel a főképviselő számára. Ezek rendkívül fontos ajánlások és akár a relax biztosok vagy tisztviselők helyettesíthetők adott esetekben. Fontos, hogy az LKS prioritást adjon azoknak a nemzeti diplomatáknak, akiknek a nagykövetségeit bezárták, hogy működhessenek, tovább működhessenek az LKS keretein belül. Ugyanakkor ne csökkenjenek ezáltal a nagykövetség bezárása révén sem azok a biztonsági garanciák, amelyek az Európai Uniós állampolgárokat védik harmadik országokba. Aztán foglalkozni kell a nemek közötti egyensúly hiányával. Ez érzékelhető a magas szintű posztokon is, például csak 0,3% az AD16-os posztoknak került nők által betöltésre, és amiközben az asszisztensek, titkárok, titkárnők 70%-ban nők. Ezt helyre kell ütni, ezt az egyensúlytalanságot. Tudom, hogy ön foglalkozott ezzel, ám nagyon sajnálom, hogy nem jártak nagyobb sikerrel. Azt is sajnálom, hogy az AFED-ben a néppárt delegációja utasította a szocialisták által beterjesztett javaslatot, amely a kvótákat követelt volna meg. Köszönöm, jöttem meg ki képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy jelentős mérföldkövet ünnepelhettünk a jelentésben, amely rámutat az EKS működésében a földrajzi egyens kiegyensúlyozottság fontosságára, és a, az allokációk fontosságáról, mint arra, hogy a tagállamok állampolgárait megfelelően kell, hogy posztokat kapjanak ebben a szervezetben. Sajnos ma az a helyzet, hogy a nagy és régi tagállamok állampolgárai dominálnak ezeken a posztokon. 14% a diplomatáknak francia például, a kiváló szakemberek ezek, ám más tagállamok is szültek nagyszerű szakembereket. Eston asszony is beszélt arról, hogy a 12 tagállam adja a, a posztok 80%-át. Tehát az arányok nagyon eltolódtak. Ez nem kiegyensúlyozott, semmilyen mértékkel mérve sem, korrekcióra van szükség tehát. Un minuto también para señor... Köszönöm, Piotrowski úr, egy percben. Köszönöm szépen. Az EKS működését úgy kell kialakítani, hogy a földrajzi egyensúly érvényesüljön. A 40-es cikke a jelentésnek hangsúlyozza, hogy minden lehetséges eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy minden szinten érvényesüljön a földrajzi egyensúly minden pozíciónál. Egyelőre ez még hiányzik. A különböző tagállamok, a keleti, közép-kelet-európai tagállamok, például Lengyelország is, alacsonyabb arányban képviselteti magát a szolgálatban, mint az úgymond régi tagállamok. Lengyelország a hatodik legnagyobb tagállam, a 140 delegációs munkatársak számából legalább 16-ot kellene, hogy kapjon. A 3000 munkatárs közül csak 3%-ban képviseltetjük magunkat. Tehát ezt a földrajzi egyensúlyt esetleg nemzeti kvótákkal lehetne megoldani. Köszönöm a következő Préda kolléga. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy az ajánlások, a Brogatyéri úrak által asztalra tett ajánlások kimondják, hogy ez egy új szolgálat, a külszolgálat, ezért nem várhatjuk, hogy százszerzalékosan, tökéletesen működjön a létrejöttét követő harmadik évre. Szerintem Eston asszonyal szemben kicsit túlzottak az elvárások, túl keményen fogalmazott egy-két kollega nem érdemli meg, hogy ilyen szenvedésnek tegyük itt ki a házfalai között. Valóban a rugalmasság ügyében igaz, a források elosztása, az emberi erőforrások elosztása terén rugalmasabbnak kell lennünk, itt van például az arab tavasz, ami jól megmutatta, hogy itt gyors reagálásra van szükség a külszolgálatban, ehhez pedig, mondom még egyszer, rugalmasság kell. Ugyanez igaz az operatív döntésekre is, legalábbis ami a külpolitikát és a közös védelmi politikát illeti. A Máli válság is megmutatta ebbéli hiányosságainkat. A tanácsban a minősített többségi szavazás jó ötlet, jó javaslat, még akkor is, hogyha a külszolgálat nem fogja átvenni a tagállami diplomácia eh, helyét, ugyanakkor a nemzeti eh, szinten eh, diplomáciában is a költségeket lefaragták, ezért egyre nagyobb teher jár, terhet kell majd viselni ennek. Köszönjük. Chrysler Dörfler úr, egy perc. Tisztelt elnök úr, én is üdvözlöm hogy egy felülvizsgálat révén megvizsgáljuk, hogy hol vannak tovább fejlesztési lehetőségek. Az elmúlt években eh, számos hiányosság terült fényre, és szeretnénk egy egyértelmű vezetést annak érdekében, hogy eredményes lehessen a külpolitikánk. Ashton asszony, ön a lehetőségeket jobban ki tudná aknázni. E, alelnök helyettesként, illetve a tanács egyik a külügyi tanács elnökeként ezeket a lehetőségeket jobban ki tudná aknázni, és egy egyszerűbb struktúrát, jobb koordinációt megvalósítani, annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a szolgálat. A külpolitikának szerves része a szomszédságpolitika. Nagyon fontos, hogy ez a bizottság hatáskörében maradjon. A szomszédságpolitika nem szabad, hogy kormányközi struktúrákon alapuljon. Én szeretném gratulálni az eddig elvégzett munkájához, a munkatársainak teljesítményéhez, különösen a baloldalon, ami a parlamentnek nyújtott teljesítményét illeti. Köszönöm, Zsanakó asszony, másodpercben a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tény és való, hogy a külügyi szolgálat létrehozása nagyon sok pozitív eredményt hozott, és ehhez gratulálnunk kell Eston asszonynak is. Védett erőfeszítésekért és azért sikerekért, hiszen nem volt egyszerű feladat mindez. Ám ha figyelemmel kísérjük az EKSZ működését, azt is el kell fogadjuk, hogy bizonyos dolgokat változtatni kell. Ezekre az Európai Parlament is rámutatott. Például a hierarchia is változásra szorul, jobb végrehajtásra van szükség. Úgy tűnik nagyon sok a magas szintű tisztviselő, magas rangú tisztviselő a szervezetben, sok esetben nem megfelelően koordináltak az erőfeszítések az Európai Bizottság és a LKS között úgy tűnik hiányzik sok esetben, vagy nem elég mély a koordináció. Az a benyomásom, hogy ha hogy több nőt kellene felvenni a szolgálat soraiba, alulreprezentáltak. És ha biztonság és védelem katonai és nem katonai akciókra vonatkozóan Brüsszelben volna a központ, akkor hatékonyabban tudna működni a szervezet, gyorsabban tudna reagálni és kapcsolatot tartani is. És be kell, még egyszer mondom, fejet kell hajtsunk a sikerek előtt, e, amelyek az erőfeszítések előtt, amelyek most is folynak, és ezek alapján még lényegibb változásokra is szükség van, annak érdekében, hogy működjön a szervezet munkája. És az LKS jobban tudjon koordinálni, jobb eredményeket tudjon elérni. Erre szükség van, mert az Európai Uniónak egyfajta márka jelre van a szüksége külföldön, ez lehetne az LKS. Az erőfeszítések arányosak kell legyenek az eredményekkel, ez is egy eredmény lehetne, ezt kell támogassuk. Tés. Kortusz úr egy percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék az alelnök asszonynak, főképviselő asszonynak gratulálni, hiszen az Európai Unió nevében a külszolgálaton keresztül kiváló külpolitikát folytat. Valóban egy új szervezetről beszélünk, amit tükröz, ami tükröződik abban, hogy hogyan működik a főképviselő asszony évente többször ellátogat hozzánk a mi szakbizottságban. A, ezt nagyra értékeljük. Remélem, hogy tudunk majd arról is beszélni, hogy a külszolgálat milyen hozzáadott értéket képvisel. A kezdeti gyerekbetegségek ellenére a fejlesztéspolitika és a külpolitika egyre szorosabb koordinációját tapasztaljuk. Reméljük, hogy ez a következő programozási időszakban is így lesz végezetül. Fontos, hogy a nem egy, egy, egyensúly is megjelenjen a külszolgálatban. Köszönjük Kukán úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Az európai e, külszolgálat erős, stabil pillérje kell, hogy legyen az Európai Unió külpolitikájának. Ehhez a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyabban kell felhasználni. Természetesen három év alatt nem várhatjuk azt, hogy tökéletesen eh, nulláról felépítsenek egy ilyen szervezetet. Eh, vannak hiányosságok, ezeket kell kiavítani. Eh, hatékony, erős vezetésre van szükség. A az Európai Unió úgy érzem, hogy nagyon fontos szerepet játszott ezen a területen, ugyanakkor csak ehhez ennek elengedhetetlen előfeltétele az, hogy határozottan és ugyanazt a politikát, álláspontot képviseljük. A külpolitika végrehajtásáról beszélünk, a rendelkezésre álló forrásokat úgy tudjuk leghatékonyabban felhasználni, hogyha az átfedéseket, kettőzéseket elkerüljük. Ezen kívül fontos, hogy az európai külpolitikának alakításába is beleszóljanak, ehhez azonban egy átlátható módon működő külszolgálatra van szükség. Az Európai Parlament véleményét nagyobb mértékben figyelembe kell venni a fontos döntések meghozatalakor, már csak azért is, mert a legitimációját növeli ezzel a külszolgálat, és közelebb hozza az emberekhez saját magát. Végezetül rámutatnék arra is, hogy az új tagállamokból nincs elég diplomata a külszolgálatban. Köszönjük, mondja az elnök. Másfél percben következik. Ott már Kárász. Elnök, alelnök asszony, kedves kollégák, amikor arról kérdeznek minket, hogy az Európai Unió mit akar. Egy közös külpolitikát akar, egy egyértelmű kompetens külpolitikát. Ha megnézzük a globalizáció hatását a kontinensünkre, akkor tudjuk, hogy az Európai Uniónak hallatnia kell hangját a világban, és erre csak akkor van lehetőség, ha hatékonyabb külügyi szolgálattal rendelkezünk. Ezen a területen pedig sokat teendőnk. Ennek a folyamatnak az elején tartunk, és egy dolog azonban félrement, a bizottság, a tagállamok és az Európai Külügyi Szolgálat közötti hatás körök közötti megosztottság pontosan az ellenkező hatást váltja ki, és ezt a széttöredezettséget kell megoldani. Gressle kolléga egy szervezeti ábrát készített, ami szerint láthatjuk, hogy mennyire széttöredezett és átláthatatlan, áttekinthetetlen a külügyi szolgálat. Például a szabadságolási szabályok mások, a, egyéb foglalkoztatási szempontok is eltérőek az egyes szolgálatoknál, tehát nagyon fontos, hogy egy valóban közösségi külügyi szolgálat alakuljon ki, és ez a széttöredezettség megszűnjön. Köszönöm szépen, Vajdere kolléga, másfél percben. pieredze ir panākts nozīmīgs progress taču vēl ir daudz darāmā lai tas tiešām atbilstu izvirzītajiem. után nagyon sok mindent ám van még tennivaló. a a csúcsposztokon nagyon fontos cél volna. Ugyan nagyon fontos volna az új tagállamok beli munkatársak erősebb bevonása. A szakértelem szerint kellene válogatni ez kell legyen a fő kritérium. Ezen kívül az is fontos cél volna, hogy a vezet a, a, nem csak vezetői kompetenciával, hanem szakértelemmel is bírjanak a kiválasztott személyek. Sok esetben voltam olyannak, hogy a nagykövetek nem is nagyon tudnak kommunikálni, mert nem beszélik például az állomás ország nyelvét. Például a misszió, a moszkvai missziónk során nem tudtunk kapcsolatokat teremteni. Tudnilik, egy kommunikációs deficit adódott a nyelvtudás hiánya miatt. Vagy a balti államok képviselői például nagyon fontos szerepet tudnának betölteni a keleti szomszédokkal van működő delegációkban, igazi fordulatokat így tudnánk így elérni. Szeretném felhívni a főképviselő asszonyt arra is, hogy Türkmenisztánban nyissunk képviseletet. Tudnék, ez az ország rendkívül fontos, egyre fontosabb partnerünk, nem csak természeti erőforrásai miatt, hanem geopolitikai jelentősége is komoly. Több forrás kellene a konzuli tevékenységre folytatni, különösen a kis államokban. Grazie, signora President, High Representative. Metzola asszony. Isur pala akwist kbira l Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon fontos Európa számára ez az intézmény, amely egyre erősebbé válik, nehéz helyzetben kell felnőni a feladathoz. Ugyanakkor Mindent megtettek annak érdekében, hogy Európa hallathassa hangját, hogy fellépjen a világban. Lehetővé tette, hogy Európa álláspontját hatékonyabban, következetesebben képviseljük világszerte. Hát persze van rajta mit javítani, nem mondom én, hogy nincs, jól lehetnének jobbak az eljárások. Néha még eltérnek a, a hangok egymástól, így nem tudjuk kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Az előttünk fekvő jelentésekkel kapcsolatban egy konkrétumra térnék ki, ami nagyon font, fontos Málta számára. A külszolgálatban dolgozók kiválasztása során úgy érezzük, hogy a minden tagállamnak megfelelően képviselve kell lennie. Értem én, hogy tettek erre mutató erőfeszítéseket, ugyanakkor ezt a feltételt nagyobb mértékben kell figyelembe venni az elkövetkezendő években. Az ajánlások 40-es bekezdésre hívnám itt fel a figyelmet, amely szerint a földrajzi egyensúly biztosítása a vezetői szinten igencsak kívánítós, nem csak alsóbb beosztottjak szintjén, bár ott is. Ez az egyensúlyhiány olyas valami, amivel szembe kell néznünk, a külszolgálatnak így elkötelezettebben dolgoznának az ott dolgozók. Catch the eye. Spontán hozzászólások következnek. Heten kértek szót. De csak akkor tudom megadni a szót, hogyha mindenki tartja meg az egy perchez. Elsőként Korhol asszony. Köszönöm. Elnök asszony. Én egyike vagyok azoknak, akik úgy vélik, hogy erősebb külpolitikára, határozottabb külpolitikára van szükség. Ennek fontos eszköze lehet a külszolgálat, hogy megvédjük érdekeinket világszerte. Ahogy arra egyik kollega emlékeztetett, itt van például a keresztények üldöztetése világszerte. A külszolgálat egy hibrid állatfaj, nem várhatunk három év után csodákat, ugyanakkor valóban lassan reagáltunk a bürokratikus teher miatt a válságos helyzetekben. Az arab tavasz vagy Mali kiváló példája ennek, de szerintem tanultak a tapasztalatokból a külszolgálatban, és a harmadik országban a civil társadalmi, civil szervezetek felé is könnyebben nyitnak. Nagyon örültem annak, hogy a külszolgálat törökországi felelőse találkozott a fiatalok szervezeteivel Törökországban a külszolgálattal kapcsolatos demokratikus elvárásokat nem vehetjük félvára, ezt már tavaly is elmondtam. Köszönjük, Reszle asszony következik egy percben. Most... Köszönöm, szeretnék utalni arra, hogy az Európai Külügyi Szolgálat felé vezető út nagyon messzire vezet. Még néhány kérdést szeretnék feltenni. Vajon ezt az organigramot miért tartják fenn, nem, a, tudnék, ennek ellenében dolgozik a, a szerzet, és nem ennek alapján. Sehol nincs olyan sok magas szintű munkahely, mint ebben a szervezetben. Érdekes volna látni, hogyan alakítják át majd. A, mi a koncepciója a fő, fő képviselő asszonynak? Milyen eredményeket vár a szervezet átdolgozásától. Lehet, hogy okosabb volna például a delegációkat erősíteni. A hatékony LKS, LKS érdekében dolgo, kell dolgoznunk. 55 ezer európai diplomatát fizetnek az európai vezetők, ez kétszer annyi, akkora szám, mint az Egyesült Államok diplomatái. Lehet, hogy érdemes volna a szolgálatot erősíteni, és lehet, lehet úgy, úgy módon tenni ezt, hogy az adófizetők pénzével jobban sáfárkodnának. Aguraikis kolléga, köszönöm szépen. A jelentésben foglalt ajánlások a szolgálat továbbfejlesztését hivatottak szolgálni, hogy valóban egy szakértő ütőképes külügyi szolgálata váljon, és hogy Európa erőteljesebben jelenjen meg, esetleg a katonai jelleg is erősödne. Állandó központra lenne szüksége a közös védelmi politikának, és csapatok bevetésre is lehetőséget kell tenni. Egy olyan katonai struktúrát kellene kialakítani, ami lehetővé teszi az intervenciót, a beavatkozásokat a szolgálat gyakorlatilag felügyelet nélkül működne, a parlament ellenőrizhetné ezt a szolgálatot, ez azonban nem igaz. Az Európai Unió katonai beavatkozásainak demokratikus ellenőrzését biztosítani kell. Meltzer kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony milyen víziója legyen az európaiaknak az EU-val kapcsolatosan. Egy centralista, egy központosított képet képzelünk el, amely eh, gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy központ eh, terrorizálja a tagállamokat, eh, föderális szubszidiér alap helyett egy erőteljes beavatkozás. Gondolom, hogy ez utóbbi a közös Európának szerves része a közös külpolitika is, ez vitán felüli. Most azonban egy, most egy dupla stratégiának vagyunk a szemtanúi. A tagállamok a saját külpolitikájukat folytatják, és az EU külpolitikai értelemben impotens. És ezt meg kell változtatni, de először is egy külpolitikára, egy közös észszerű külpolitikára van szükség. Köszönöm szépen. Gizi úr. Funkcionowanie i organizacja Europejskiej Służby. Köszönöm. A külszolgálat felépítése és működése ügyében azt tudni kell, és fontos elmondani, hogy akkor jött létre a külszolgálat, amikor a hatalmi ágak kiegyensúlyozása folyt a tagállamok, a tanács, a bizottság között. Ahogy arra Gátyéri úr is rámutatott, az intézmények joggal aggódtak. Illetve ez az időszak, ezeket az, ezt az időszakot fontos események jellemezték. Itt van például az arab tavasz, az emberjogi ombudsman, és a fő viselőasszony beszélt arról, hogy a helyettes, hogyan lehet őt helyettesíteni szerintem. Az az biztosokkal való együttműködés, például a humanitárius segít terén hogyan folyik. Nagyon jó az, hogy a többi kollégáját is bevonja ebbe a folyamatba. Ez, ez nagyon helyes, hiszen a külpolitika nem csak segélypolitikáról vagy diplomáciai tegyelásokról szól, gazdasági kérdésekről is. Igen, nem szabad eh, ezt a potenciált kihasználatlanul hagyni. Illetve a közszolgálatban dolgozók eh, földrajzi egyensúlya, erről is beszélt, az új tagállamok beli diplomaták pozitív eh, van járulhatnak hozzá a külszolgált működéséhez. Köszönjük, mondja az elnök, végül, de nem utolsósabban Sinclair asszony. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Sok képviselőtársam beszélt arról, hogy az Európai Unió egy hangon kéne felszólaljon, és nagy kéne működtessen, nem vezetőket. Ám ehhez egyfajta föderalizmusra volna szükség. Az Európai Uniónak nincs felhatalmazása erre, ezért szerintem az EKS alapvetően hibás elgondolás és projekt. Ezért nem beszélhet 27 tagállam nemzet nevében a főképviselő asszony. Ugyanakkor szerzője saját problémáinak is a Lisszaboni szerződés erőltetése során azt mondta, hogy nem lesz hatalmi, alapvető hatalmi változás. Aztán hirtelen neki mégiscsak több hatalma lett, meg az ő szervezetének. Estönbáró nő. Nem lehet egyszerre két lovat megülni. Tehát ha az az EU-nak csak akkor lehet egy hangja, hogyha erre az emberek felhatalmazzák. Délután, ma délután feltenném szeretném a kérdést, milyen kapacitásában volt ma a bajnok ligája döntőjén, milyen szerepben vett részt? Most pedig megadom a fő képviselőasszonynak a szót. A az UEFA meghívására vettem részt a Bajnokok Ligájának mérkőzésén. Szeretném megköszönni az összes hozzászólást, azt hiszem, hogy nagyon élénk vita volt. Hálás vagyok minden hozzászólásért, akár egyetértenek, akár nem azzal, amit csinálunk, hiszen a parlament fontos, hogy minden hangját hallassa. És akkor most egy-két fő kérdésre szeretnék kitérni, megválaszolni, és majd az felülvizsgálatunk kiadásakor vagy, vagy elkészítésekor ezekre mind külön-külön visszatérünk. Az első kérdés, hogy hogyan működünk együtt a tagállamokkal. Mint ahogy említettem, a Lisszabon eredményeként alakult ki a jelenlegi helyzet a tanácsal. A külügyi tanács, legyen az külügyminiszterek, védelmi miniszterek vagy fejlesztési miniszterek tanácsa, mind arra törekszenek, hogy a legnagyobb közös szorzót megtaláljuk, ha nem is a legnagyobb közös nevezőt. Én biztosíthatok mindenkit afelől, hogy mind a 27 tagállam egymással együtt működik, és ez egy nagyon értékes és hasznos vita a megoldások irányában. Akár Szíria, vagy az embargó kérdésében a nemzeti parlamentek szerepére vonatkozóan. Én minden egyes soros elnökség, amivel találkoztam, vagy nemzeti parlament, az első ülésen engem is meghív, és hosszú vitát tartunk, lehet, hogy nem teljesen kimerítő vagy elegendő vitát, és a tagállamokkal való együttműködés kapcsán itt például a jemeni ember rablási eset elhangzott példaként, vagy például jemeni kormánynak küldött demars is jó példa erre, és bárhol a világon, ahol felkérnek minket, együttműködünk a segítségnyújtásban. Még egy dolog, a külügyminiszterek együttműködése nagyon zöggenőmentes közös utakat szerveznek, és nyilván saját tagállamaikat képviselik. Haig, Carbilt, például közösen egy nagyon fontos látogatást tett, ami pedig a helyettesek kérdését illeti valóban igaza van azoknak, akik azt mondták, hogy én egyszerre nem tudok két-három helyen jelen lenni. Én amikor például egy nap öt országban jártam, azért kaptam kritikát, hogy miért nem mentem el egy hatodikba is. Úgyhogy nyilván a soros elnökség kiváló segítségére ez ügyben mindig támaszkodom a különféle fórumokat is felhasználom, amelyel a különböző látogatásokat meg tudjuk szervezni, illetve ezekből minél nagyobb hasznot elérni. A soros elnökségek egyébként óriási munkát vettek át, illetve Füle úr is, aki szorosan együttműködik velem, illetve más biztosok is, akik eh, adott esetben különféle témákban engem képviseltek. És a külügyminiszterekről is ugyanez elmondható. Eh, nagyon gyakran eh, fordul elő, hogy egy külföldi konferencián egy külügyminisztérium nem csak a saját, külügyminiszter nem csak a saját országa, hanem az EU nevében is szól nyilvánvalóan indokolt vitát tartani arról, hogy hogyan alakuljon a külügyi szolgálat vezetőjének a funkciója a jövőben. Ennyi feladat tükrében. Átfogó megközelítésre van szükség arra vonatkozóan is, hogy a mediációs képességeinket hogyan alkalmazzuk, ezt hatékonyan kell megtennünk, és különféle struktúrák léteznek, olyan örökölt, hagyományos struktúrák, amelyeket nem tudok megváltoztatni. És hasonlóképpen, amikor a védelem politikára gondolunk, illetve a közös védelmi biztonságpolitikai missziókra, a folyamat meglehetősen hosszadalmas, számos bizottságnak kell döntenie, és most nem akarom lekicsinyíteni ezen döntések fontosságát, de azt hiszem, hogy talán nem kéne minden eljárást végig lefolytatni egyes missziók esetében. A bizottság kapcsolatosan hogyan működünk együtt. Nyilván a jogszabályokat részben át kellene tekinteni, és ebben az önök segítségére is számítunk. Egyes szabályokat meg kell változtatni, de gyorsan, hiszen ez pusztán azzal, hogy változást kívánunk elérni, a változás nem fog megvalósulni. Rátérve a delegációkra. Az Egyesült Királyság jelenleg nyit delegációkat, William Hague rendkívül aktív e tekintetben. Barbados és Panama kapcsán is elhangzott egy kérdés. Barbadosról nagyon rossz hírek jelennek meg, de ez egy regionális központja a nemzetközi segélyek fogadásának 6 bizottsági, 35 helyi munkatárs, illetve dolgozik a delegációnkon, és 10 ország számára osztanak el segélyeket a térségben. 250 milliós segélyt kezelnek. Tehát nem tíz helyen van külön-külön delegáció, hanem egy helyen központosítva, összpontosítva lehet, hogy Panamában, Türkmenisztánban vagy az öbölben kellene külön delegációkat még nyitni, de hát ehhez forrásokra is szükség van. Líbiában azonban van delegációnk, Myanmarban is, és igyekert, igyekeztünk reagálni mindig a legdrámaibb eseményekre, de ez önmagában is már egy kihívás. Ami a személyzeti kérdéseket illeti, ne feledkezzünk meg arról, hogy a munkatársak a többi intézménytől kerültek át hozzánk, tehát a nemi összetétel és egyéb szempontból való összetétel egy örökölt dolog, ennek átalakítása nyilván időigényes. Én megpróbáltam több nőt bevonni a szolgálatba, figyelembe véve, hogy a nemzeti szolgálatoknál sincsen túl sok nő figyelembe kell venni azokat a akadályokat, amelyeket az egyes fővárosokkal való tárgyalás során lehet majd csak kezelni, ahol alulképviseltek a nők. De nem akarok kvotát alkalmazni, hanem hát mindenkit az érdeme szerint szeretnék kinevezni a delegációvezetőként is, meg más posztra is, hiszen a lehető legjobb szakemberre van szükség az Európai Unió képviseletében. És az ünnepnapok és a többi tekintet szabályozásában is szeretnék előlépést, de nem. Szerintem mostani ünnepnap struktúra nem e, működik. Persze, aki kemény munka, e, nehéz munkahelyen dolgozik, annak több pihenő napra van szüksége, ám ez nem kell új szabályozás. Ám ahhoz, hogy változtassak az ünnepnapokon, ehhez a szabályozáson kell változtatni, és ezen önökre, önökre is szükségem van. Nem vagyok ellene ezen változásoknak, de tudják önök is, hogy tudom, én is, hogy másokra is szükség van ehhez. Megállapodásokra van szükség, és ehhez pedig körültekintő, érzékeny tárgyalásokra van szükség. Minden javaslatuk tehát, amely a változásokat szolgálja, érthető, és a delegációkat is mindig megkérdezem, hogy ők is álljanak elő hogyan lehet javítani a munkát, munkakörülményeit. És persze megvizsgáltam azt is, mit tehetnénk annak érdekében, hogy egy egységes központ jön létre. Annak idén adott, amikor létrehoztuk a célt, hogy működjön a szervezet, most új AD9-es, AD5-ös munkahelyek megnyitásával tudjuk javítani a tevékenységet, és a különleges képviselők hatáskörét számát megvizsgálva és végső soron azt is meg kell vizsgáljuk, hogyan lehet jobban integrálni munkájukat a szolgálat egészébe. Nagyon fontos eleme ez annak, hogy sokszor nagyon nehéz válsághelyzeteket tudjunk kezelni. Hogy egy-egy volt, aki egy helyen dolgozik, át tudjunk tenni másik helyre, sok esetben olyan kérdésekkel foglalkozva, ahol egy delegáció vezetői és egy szélesebb képviselet kombinálására van szükség, például Afganisztánban. Ilyenkor kell vigyék a munkatársaikat is magukkal. Tehát mindezt integrálnunk kell a szervezetbe. Ám senki sem köte, elkötelezett híve ennek, mint én, jó magam. Ám mindezt úgy kell megszerveznünk, hogy továbbfejleszthető legyen. És végül az alelnökök kérdése. Egyetértek ezzel. Baruzó elnök úrral tárgyalva egyetértettünk abban, hogy többet kell tennünk ennek továbbvitelére megnyitóban elmetettem kiváló példáit az együttműködésnek, különféle biztosokkal, különféle témadossziékban. Ám, ahogy múlt héten találkoztunk több biztossal Szíria ügyében, meg a védelem ügyében mások biztosokkal, több más olyan helyzet adódhat, ahol bevonhatnánk több biztost. Én és elnök úr is, és jó magam is el vagyunk kötelezve amellett, hogy ezt tovább vigyük, ezt a hagyományt. Képviselők, urak is, hogy köszönöm szépen ezt a vitát, az, hogy többféle munkahelyről kombinálunk, többféle intézménye háttérrel, hét brüsszeli helyszínen munkatársakat, és így hozunk létre valami újat, miközben a, a helyben működő delegációk újabb és újabb feladatokat kell átvegyenek pótlagos források nélkül. Ez hatalmas feladat. Emlékeznek vissza például New Yorkban, amikor a soros elnökségbe lépett, több mint 20 munkatárs repült be a munkahelyre. Igyekszünk tehát a leghatékonyabb megszervezni a munkát. Az én ambícióm az volt, három cél volt, ami vezetett tehát, hogy relevánsabbak legyünk a szomszédságban, a sikerrel járt, hogy relevánsabbak legyünk a stratégiai partner viszonyokban, ebben sikerrel jártunk, és releváns szolgáltást nyújtsunk, amelyre büszkék lehetnek. Ám nagyon sok tennivalónk van még, e hármas célt az alap, megalapításnál követtük, vannak további célok, annak érdekében kell együtt dolgozunk, hogy Európa hiteles módon jelenjen meg a világ előtt. Köszönöm a elnök asszony. Az előadóink elsőként Elmer Brocknak adom meg a szót, parancsa. Frau Präsidentin! Elnök asszony, alelnök asszony, tisztelt képviselőtársak! Úgy gondolom, hogy ez a parlament bizonyságot adta annak, hogy készen áll arra, hogy a szolgálat javításán együttműködjön és egy konstruktív módon működjön együtt a kezdet szakaszban. Ez kiderült szerintem, hogy ez sikerrel járt ebből a vitából is. Azt várom öntől, hogy komplet választ ad állásfoglalásában azokra a felvetésekre, amelyek elhangzottak, és a hetek, elkötő hetekben, hónapokban lesz erre vonatkozóan alkalmunk tárgyalni a szabályozással kapcsolatban is, a költségvetési eh, rendtartással. És vannak olyan témák, amelyeket a jogalkotónak kell változtatni, annak éppen, hogy ütőképesebb legyen a szolgálat sőt a bizottság, a tanács együttműködőre is szükség lesz. Azt is látnunk kell, hogy a tagállamok sokszor használt lát, tartják a szolgálatnak. Ám az nem működhet, hogy a konzulátusi szolgálatok ö, ö, kialakítását megakadályoz egyik másik tagállam alatt, ez nagyon fontos van az állampolgárok érdekében. Ennek megtakarítási elemei vannak a tagállam számára is, ez fontos bemutatni. És azt is gondolom, hogy a politikai képviselet tekintetében Egyetértek azzal, amit mondott, de tovább lehet erősíteni ezt a szerepkört is. Örülök. A következő hetekben, hónapokban várt megbeszélésekre és vitákra, amely e jelentésre alapul majd, és reméljük, hogy az Európai Parlament támogatását, biztosítását tudjuk majd, bizt, tudjuk majd garantálni ebben a folyamatban. Gualtieri. Köszönöm szépen, Robert Galtieri következik. Köszönöm szépen. Ez a vita is megmutatta azt, hogy nagyon nagy a konvergencia az Európai Parlamentben. A jelentésünk uh, fő vonalait illetőleg örülök annak, hogy szólhatok uh, Tanok úrhoz, és elmondtam azt, hogy mennyire fontos azt, hogy az Európai Külügyi Szolgálat létezik. A vita megmutatta azt, hogy tényleg van konvergencia az Európai Parlament és ön között, tisztelt főképviselő asszony, el kell mondjam azt, elnök asszony, alelnök asszony, hogy több beszédet tartott, és ez egy olyan dolog, ami nagy örömömre szolgál, nem csak amiatt, hogy elismerésre szólt az Európai Parlamentről, hogy amiatt is, hogy egy olyan víziót vázolt fel, amely megmutatja a lehetőségeket, illetve azt, hogy milyen feladatai lehetnek a külügyi szolgálatnak. Különösképpen a kihívások kapcsán az úgynevezett kompre, átfogó megközelítést illetőleg megfelelően kell felhasználni az európai eszközöket, hogy hatékony legyen a külső fellépésünk. Ezek az egyes esetek is mutatják azt, hogy milyen jó az működés a bizottsággal, és ezért azt mondjuk, hogy a továbbiakban is erre kell uh, törekedni. Bizakodó vagyok, hogy az az hogy az állásuralás mi valóban segíteni fog. Segítenék önnek köszönet, szeretnék önnek köszönet mondani, a munkatársainak is szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm szépen Most erről a jelentésről majd holnap 12 órakor fogunk szavazni.